utasításokat kap, vagy kapott, ennek a székhelyét, ennek a helyszínét is figyelembe lehet venni, nem csak a telephelyet. Köszönöm szépen, biztos asszony, lezárom a vitát, holnap 12-kor lesz a szavazás. Következő napirendi pont, Carmen Fraga Eszteres jelentése. Meg is adom a szót. Elnézést. Mátó úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Én eh, Fraga Esztevesz asszony helyett beszélek, a Halászati Bizottság eh, a halászati stratégiáról dolgozott ki egy anyagot, és pedig a csendes óceáni térségben. Itt eh, nagyon sok dolog van, amely összefügg a halászati politika, a gazdaságpolitika, a külti, külpolitika, és megvan a multiplikátor hatás is. Szeretnénk a pozitív dolgokat hangsúlyozni. Itt van a például a kereskedelmi politika. Ezen kívül van egy kereskedelmi megállapodásunk Pápua új Gineával, a Fidzsi szigetekkel, és folytatjuk a térség többi országával is a tárgyalásokat. Az Európai Unió a második legnagyobb partner a térségben, Ausztrália után. Azonban a halászat tekintetében a partnerkapcsolatok nem játszanak nagy szerepet, pedig a halászati politika itt óriási tartalékokkal rendelkezik, hiszen a csendes óceánban is rengeteg hal él, amely érdeklődésünkre tarthat igényt. Tehát itt például megemlíthetném a disznófejű halat, megemlíthetném a tíző nyálkásfelű halat, és egyéb halfajtákat. A tintaharról nem is beszélve. Az Európai Unió halászati politikájának, tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a térséget. Itt Fidzsit említeném, de a többi országot is, amely a megállapodás hatája alá esik. Tehát itt egy viszonylag korlátozott területről van szó, azonban a halászat nagyon fontos, például a tonhal tekintetében. Az Európai Unió Kiribatival is aláírt egy megállapodást. Ezen kívül említeném Mikronéziát, amelynek esetében nem volt túlságosan gyümölcsöző a tárgyalás. Itt Két helyről beszélnék még, a Cook-szigetekről és Tobagóról, amelyek különleges gazdasági egységet képviselnek. Fontos mindez a flottánk szempontjából, és ugye nyilvánvalóan itt a latin-amerikai üzemekhez való közelség sem utolsó szempont a hal export miatt. Nagyon fontos ez ezen országok miatt, van itt tehát egy átmeneti megállapodás, és első ízben sikerült megállapodni a feldolgozott és félig feldolgozott termékekre vonatkozó szabályok esetében. Az alapszabály tehát az, hogy csak akkor, csak olyan termékek esetében kerülnek alkalmazásra vámpreferenciák, amelyek ezen országokból származnak. Most az átdolgozás van soron a termékekre vonatkozóan, kiterjed ez majd a fagyasztott termékekre, és rövid távon azt láthatjuk, hogy a tárgyalások már jártak pozitív hatásokkal, és fontos, hogy együttműködjünk ezen szigetállamokkal, támogassuk őket. A halászati erőforrások megóvása területén fontos továbbá az is, hogy megfelelő eszközöket dolgozzunk ki. Hosszú és középtávon fontos, hogy az Európai Bizottság lehetőséget teremtsen egy térségbeli országok és Európai Unió közötti megállapodásra. Fontos lenne itt megnézni, mennyiben lehet bilaterális megállapodások révén hozzáférés biztosítani az EU flotta számára. Szükség van arra is, hogy megfelelő eszközök segítségével az illegális halászatot leküzdjük. Ide tartozik a származási országra és a kikötőkre vonatkozó jelölés és más átláthatóságot növelő eszközök is ide sorolhatók. Továbbá a megállapodásokról szóló tárgyalások esetében fontos, hogy a fejlesztési eszközök, erőforrásokat is bevessük ezen a téren, és több forrást kell biztosítani a halászat számára, különös tekintettel arra, hogy a régióban rendkívül fontos ágazat a halászat. Emellett egy későbbi szakaszban szeretnénk a regionális aspektusokra is összpontosítani, valamint a többoldalú együttműködésre az aláíró országokkal. Fontos itt a gazdasági együttműködés és a halászati flotta hozzáférése a régió vizeihez. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. I give the floor... Nagyon szépen köszönöm. Damanaki biztos asszonynak adok most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Frága asszonynak és a halászati szakbizottságnak köszönetet, mondani, illetve a kollégának is, aki bemutatta ezt a szöveget. A csendes óceáni régió rendkívül fontos az Európai Unió számára, ugyanis például a teljes trópusi tonhal fogás 60%-a a csendes óceáni régióból származik. Tehát az Európai Uniónak mindenképpen hozzá kell járulni ahhoz, hogy a csendes óceáni régióban fenntartható halászati politikák alakuljanak ki. Szeretném elmondani, hogy mik a legfontosabb irányvonalak ebben. Az egyik a megfelelő tudományos munka, a következő a túlhalászat elleni harc, a harmadik pedig a kis szigetállamok megsegítése, hogy megfelelő halászati politikákkal dolgozhassanak. Elkészítettünk egy kommunikációt a közös halászati politika külső dimenziójáról, és ebben a bizottság elkötelezte magát, hogy mindenképpen hozzájárul az átlátható és fenntartható halászathoz partnerországainak felségvizein. Természetesen a tenger alapú helyi és regionális stratégiákat is támogatni kívánjuk a csendes óceáni régióban. Nagy öröm számomra, hogy azt láthatom, hogy az Európai Parlament ugyanezekkel az alapelvekkel és ugyanezekkel a célkitűzésekkel dolgozik ebben a régióban. Az Európai Unió, mint fogadóország, mint célország, piacország rendkívül fontos, ezért az Európai Uniónak is megfelelően részt kell vennie a Nyugat- és közép csendes óceáni Halászati Bizottság munkájában. Ugyanakkor, mint ahogy arra a jelentés is rámutat, az Európai Unió jelenlétét erősíteni kell még a jövőben ebben a régióban. Remélem, hogy az új protokollt támogatni fogja majd a parlament is, ami a Kiribatival kötendő megállapodásra vonatkozik. A bizottság alapvetően el tudja fogadni a naurui megállapodást, abban az esetben, hogyha ezt specifikus feltételek mellett hagyják végre, ezek a specifikus feltételek szerepelnek a jelenlegi jelentésben. Maximális átláthatóságra van szükség, csak így tudjuk a megfelelő célkitűzéseket elérni. Ennek teljesen összeegyeztethetőnek kell lennie azokkal a szabályokkal, amelyek a nyílt tengeri halászatot irányítják. Nagyon sok kicsi szigetország számára rendkívül fontos a halászat, és nyilván részükről érthető ambíció a halászat továbbfejlesztése, de ezt mindenképpen egészséges kormányzattal és fenntarthatósággal kell párosítani. Mint ahogy a jelentésben is megjelenik, ezeket a célkitűzéseket integrált megközelítéssel lehet elérni, koherenciára kell törekednünk a különböző európai politikák területén is. A bizottság elkötelezett, hogy ezt a megfelelő koherenciát végrehajtsa az ezzel a régióval folytatott tárgyalásaiban, hogy a környezetvédelem, a kereskedelem, a halászat és egyéb politikák összehangolhatóak legyenek, és így felelős halászati politikák jöjjenek létre. És még egyszer szeretném megköszönni ezt a rendkívül időszerű szöveget. Köszönöm szépen, de Manaki asszony, lezárjuk a vitát, és a szavazás pedig holnap délben lesz. A napi rend értelmében Szalavrakosz úr jelentését fogjuk megvitatni, halászati korlátozások és felségvizek, a földközi és a fekete tengere